Pan przewodniczący! Az elnök. Ladies and gentlemen, dear... Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, megkezdjük az ülést egy percen belül. Kérem szépen, hogy foglalják el helyeiket. Szépen köszönöm, mondja az elnök. Akkor megkezdjük az ülést. Ezennel mm, megnyitom a november 11-én felfüggesztett ülést. Újra megnyitom az ülés jegyzőkönyvét, a november 11-i jegyzőkönyvet és az elfogadott szövegeket közétettük. Van -e esetleg megjegyzés ezzel kapcsolatban? Úgy tűnik, hogy nincs, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Hölgyeim és uraim! Következő közlemények. Nagy örömmel közölhetem önökkel azt, hogy Aung San Suu asszony elleni szobafogságot feloldották eh, a birmai eh, ellenzék a burmai ellenzék vezető nőiről van szó. A 88 óta az Európai Parlament által kiosztott Szarov díjnak az első ö, díjnyertese. 20 évesen most nem tudta átvenni személyesen ezt a díjat, az Szarov díjat. Szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy meghívtam Aung San Suu Kyi asszonyt, meghívtam arra, hogy szólaljon fel az egyik plenáris ülésünkön. November 25-én a 11 nap, 11 évvel ezelőtt az ENZ által létrehozott a nők elleni erőszak eltörlése nemzetközi napját. Napi szinten esnek az asszonyok a családon belül és más erőszak áldozataival. Nagyon sok régióban a világon gyakori a nemi szervek csonkítása a fiatal nőknél, asszonyoknál, vannak olyan nők, fiatal lányok, akik nap mint nap szembesülnek ezzel a gyakorlattal. Véget kell vetni ennek a barbár rituálénak, és kérem szépen, hogy tűzzék ki a rózsaszírmot, amely ezt a ö, gyakorlatot képviseli. Szeretném kiemelni, hogy az Európai Parlament négy éve azért küzd, hogy minden ö, a nőkkel szemben elkövetett ö, szellemi, fizikai erőszakot megszüntessünk. További közlemények. Az illetékes spanyol hatóságok arról tájékoztattak, hogy Ramon Hauregi a Tondó urat Maria Irgoyen Perez asszony fogja felváltani, méghozzá 2010. november 16-i dátummal. Üdvözöljük az új kolléganőt, új képviselőasszonyt. Nagy szeretettel üdvözöljük körünkben, asszonyom! Szeretnék arra emlékeztetni, hogy az első szabályzat 3 2-es bekezdés étemében, addig, amíg felül nem vizsgálják mandátumát, vagy bármilyen kérdés fel nem merül, Perez asszony az Európai Parlament teljes jogú tagjaként vesz részt minden ülésen, feltéve, hogy előzetes nyilatkozatot adott rá arról, hogy nem töltve olyan funkciót, amely összeegyeztethetetlen az Európai Parlamenti képviselő státusszal. Szeretném önöket arról is tájékoztatni, hogy Claudio Kiprián Tanaszeszko úr a progresszív szocialisták és demokraták frakciójába ült át, méghozzá november 15-ével. Arról is tájékoztatom önöket, hogy Pino Ellaki úr szintén a progresszív, progresszív szocialisták és demokraták tagja, méghozzá 2010. november 18-a óta. Most pedig jogszabályok aláírása, amelyek az egyszerű járás során kerültek elfogadásra. Önöket szeretném arról tájékoztatni, hogy a tanácsenőke és jó magam szerdán 14 jogi aktus fogunk aláírni, amelyek az egyszerű eljárás során kerültek jóváhagyásra, méghozzá az első szabályzat 74-es paragrafusa értelmében. A jogszabályok címét ennek az ülésnek a jegyzőkönyvében találják meg. Aztán rátérnék a napi rend megváltozatással kapcsolatos információkra. A november 18-án hagytuk jóvá a végleges napi rendet a 137-es cikk értelmében. A jegyzőkönyvet mindenki megkapta, ma pedig nézzük meg a hétfői napot. Tehát egyenként végignézzük a napokat. A politikai frakciók azt kérték, hogy a Berlinger jelentés, amely a polgári kereskedelmi és jogi és nemzetközi családi és magán nemzetközi jogi kérdésekkel foglalkozik már, mint a Stockholmi program végrehajtásának ezen aspektusait. Az erről szóló jelentést vegyük le a napirendről, azt kérték a politikai frakciók. Ebben az esetben ez a jelentés holnap kedden kerülne megszavazásra vita nélkül. Tehát erről született meg a döntés. Ez azt jelenti, hogy a jelentésről szavazunk, a Berlinger jelentésről lesz szavazás, de nem lesz vita. Még egyszer megismétlem, az összes politikai frakció egyetértett ezzel az eljárással, mármint, hogy töröljük a Berlinger jelentést, akkor jóváhagyottnak tekintem ezt az kérvényt. A keddi napa kapcsolatban nincsen változás. Schulz úr. Elnök úr, Ugye kedden hat jelentés kerülne sorra, már Téra kolléga jelentéséről van szó, kolléga az nő, Matéra kolléga nő a globalizációs alap felhasználásáról kíván szólni Hollandia esetében. Azért kérem a szót ezzel kapcsolatban, mert szerintem nem korrekt az, hogy hogyan járt el Dól úr, pontosabban, hogy hogyan támadják Dól urat a holland sajtóban. Dól úr az elnökök értekezetén egy megfontolást terjesztett elő, több frakció elnöke megvitatta ezt a gondolatot, hogy nem kellene esetleg ezt a jelentést levenni a napirendről, a költségvetési vita fényében két megjegyzést tennék. Azt gondolom, hogy ezt a jelentést ne vegyük le a napirendről, Szerintem fogadjuk is el őket, és ezt a pénzt a globalizációs alapból át kell utalnunk Hollandiának, úgy gondolom. A második dolog, amit mondanék. A kolléga az a kétekezetén egy megjegyzést tett, és azt, azt, hogy valaki a közvélemény elé tárja ezeket, és nincs lehetőség arra, hogy saját nyilatkozatot adjon le ezzel kapcsolatban. Hát frakcióelnökeként azt kell gondolni, hogy hát mit is mondhatunk akkor az elnököket, ezért, hogy valaki kiszivárogtat ilyesmit. Egy másik dolog. Nem az Európai Parlament állítja, hogy pénzt pocsékolnának. A holland kormány egy része, nem az egész holland kormány állítja ezt, a holland kormány egy része azt mondja, hogy a pénzt Európában elpazarolják, ezért kapjon kevesebb pénzt Európa. A matéra jelentések épp ellenkezőleg arra mutatnak rá, hogy teljesen osztjuk el a pénzeket, és ahogy úgy gondolom, Hollandiában is nagyon fontos projektekre fordítják ezeket a pénzeket. Tehát a holland kritika nem igazolt, nem indokolt, amit a hollandok gyakorló kritikát, az nem elfogadható. Köszönöm szépen, Schulz úr. Nagyon szépen köszönöm. Ismerem ezt az ügyet, tudom, hogy a holland sajtó mit írt erről, de szeretném azt is garantálni, hogy a globalizációs alapfelhasználása Hollandia számára. Most hát szeretném, hogy a szavazás a jelentésekről holnap lenne. Itt nincsen módosítás, a szavazás holnap lesz erről a hat jelentésről, a matéria jelentésekről. Ugye, mi uraim, nézzük a szerdai napot. A GUE frakció azt kérte, hogy a nyugat-szaharai vitával kapcsolatban az ide vonatkozó indítványokra vonatkozó szavazás már ezen a héten kerüljön sorra, ne pedig decemberben a mini ülésen, ahogy eredetileg terveztük. Ferreira úr fogja ezt az indítványt előterjeszteni. Tessék, Ferreira úr, önni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A nyugat-szaharai térség helyzete olyan aggasztó és olyan súlyos, hogy a parlamentnek meg kell nyilatkoznia ebben a kérdésben. Egyszerű tények vannak, amelyeket nem lehet, amelyekre nem lehet nemet mondani. A nyugat-szaharai lakosság helyzete egyre súlyosbodik, sokan eltűntek, sokan megsebesültek a harcok során. Ezért az Európai Parlament delegációja helyszínre utazott, de a marokkói kormány kiutasította őket, épp úgy, mint minisztereket, nemzeti parlamenti képviselőket és civil szervezetek képviselőit. Ha az Európai Parlament most nem foglal állást, akkor ez azt jelenteni, hogy értetlennek mutatkozunk, és szövetségesei vagyunk azoknak, akik itt a káoszt okozzák, éppen ezért arra kérem, hogy a kollégákat, hogy még ez alatt a plenáris alatt támogassák ennek az állásfoglalás indítványnak az elfogadását. Köszönöm szépen! Ki támogatja felszólalásával ezt, ezt, ezt a kezdeményezést. Tehát kikapja meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, a GUE által mondott érvek abszolút relevánsak, fontosak, és ezért támogatjuk az állásfoglalásukat. Köszönöm szépen. Kérje valaki az indítvány ellenében a szót, Schulz úr parancsoljon. Elnök úr, Kérem, hogy Ferrer a kollég egy pindurkát figyeljen rám. Az elnökök értekezletén és ennek előkészítése során ezt a kérdést nagyon intenzíven vitattuk meg, és frakcióm nevében azt mondhatom, hogy nagyon aggaszt bennünket, ami a nyugat-szaharai térségben zajlik. Hogyha azok a képek, amelyeket látunk, az igazságot tükrözik, akkor nem csak, hogy nagyon súlyos vitát kell folytatnunk, hanem konzekvenciákkal kell járni ennek a helyzetnek. Mindez azonban amellett szól, hogy komolyan járjunk el. A komoly eljáráshoz pedig hozzatartozik, hogy ezen a héten megvitassuk az eseményeket. A kérésünkre a marokkói külügyminiszter hajlandónak mutatkozott, hogy eljöjjön a külügyi szakbizottság ülésére. Nem kell neki az Európai Parlament külügyi ülésére eljönnie, ám az a tény, hogy ezt megteszi, úgy hiszem, hogy ezt a tényt ki kell használnunk. Egyrészt arra, hogy a a feltételezésekkel vagy a vádakkal konfrontáljuk, és csak utána fogadjuk el az állásfoglalásunkat. Azt hiszem, hogy ez sokkal komolyabb eljárás, mint hogyha most a parlament elfogadja az állásfoglalását, és utána hallgatjuk meg őket. Hallgassuk meg, tudjuk meg, milyen információkat ad, kérdezze meg az AFET a marokkói külügyminisztert, és utána döntsön a tisztelt ház. Ezt tartom a komolyabb eljárásmódnak. Egyéb iránt ma délután ez volt a konszenzus minden frakciótól. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, szavazunk. Ki támogatja a Ferrero úr által bemutatott kezdeményezést. Tehát ki támogatja, hogy elfogadjuk ezt a kezdeményezést? Ki ellenzi ezt az indítványt? Ellenőrizzük ezt le elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Czy wszyscy głosowali? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. A többség elfogadta az indítványt. Zgodnie z propozycją pana Ferreiry. Azaz tehát a Ferrere úr javaslatával összhangban ezen a héten szavazunk erről a kérdésről. A következő időpontokat szeretném közölni önökkel csütörtökön kerül sor a szavazásra. Következő határidők érvényesek. A állásfoglalás indítványok benyújtásának határideje holnap, tehát november 23. kedd 12 óra. Eddig lehet tehát az állásfoglalás indítvány tervezeteket benyújtani a közös állásfoglalás indítványokat szerdán 21-én 12 óráig, tehát déli 12 óráig lehet benyújtani. Eddig lehet a módosító indítványokat, illetve a közös állásfoglalás indítványokat benyújtani, majd pedig a közös módosító indítványokhoz benyújtott módosító indítványokat egy órával később, tehát november 21-én szerdán 13 óráig lehet benyújtani. Megismétlem még egyszer. A szavazásra csütörtökön kerül sor. Köszönöm szépen, csütörtökön semmilyen más módosítás nem áll fenn, ezért tehát elfogadottnak tekintjük a napi rendet. Valaki jelentkezett. Azt szeretném kérni a kollégát, valamit kérnék a kollégáktól. A Tibetek a van egy sürgősségi indítvány is, azzal kapcsolattal, hogy Kína rá akar jelöltetni a kínait a tibetiekre. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan probléma, amely plenáris vitát érdemelne Ashton asszony jelenlétében. Ez nem csak egy egyszerű sürgősség, hanem egy alapvető politika, amelyet Kína folytat Tibetben. Azt gondolom, hogy ez túlmutat a sürgősségén. A sürgősség az helyes, persze, ha a többség sürgőség indítvány nyújt be, rendben. Én, ha lehetséges lenne, tudom, hogy a napi rend nem annyira telített decemberben talán, lehetne vitát napirendre tűzni, állásfoglalás indítványjal, Ashton asszony jelenlétében jól lenne beszélni arról, hogy az Európai Unió hogyan viszonyul Kínához, ez a problémához. Szerintem ez nagyon jó lenne. Köszönöm szépen, kolléga mondja az elnök. Tisztelt kolléga, ezt a kérdést az elnökök értekezete elé kell terjeszteni, Konbendit, mint frakcióvezető úr, az elnökök értekezlet